is voltak már állásfoglalásaink, most már tetteknek kell ezt követnie. Azonnali szankciókra van szükség, hogy közvetlen nyomást gyakorolhassunk a rendszerre. De még akkor sem hiszem, hogy fel kellene venni a kapcsolatot a jelenlegi nikaraguai kormányjal. Reformokra van szükség a választások síkján, ehhez viszont dialógusra van szükség. Nyomást kell gyakorolnunk ugyan a rendszerre, de semmilyen ajtót nem szabad bezárnunk, intelligensen kell föllépnünk azért, hogy a lehető legrosszabbakat elkerülhessük. Köszönöm. Spontán felszólalások következnek. López Aguilar úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Borrell főképviselő úr. Ugyanúgy, mint Venezuela esetében én is elítélem a peren kívüli kivégzéseket, a bebörtönzéseket, de van egy különbség Venezuelához képest. Miután a szandinista forradalom győzött, a jelenlegi elnök elhagyta a kormányzatot, és minden választás után volt egy európai kiértékelés. Mindig voltak megfigyelők. A legutolsó kiértékelés nagyon-nagyon kritikus volt, és az Európai Uniónak mindenképpen oda kell menni egy választási misszióval, de azért még addig is nagyon sok dolgot kell tenni. Az összes diplomáciai eszközt alkalmazni kell, ami rendelkezésünkre áll, hogy Nicaraguában tisztességes választások legyenek és Ortegának pedig választásokon kell veszteséget szenvednie. Wallis úr, köszönöm szépen. Elnök úr, a szelektív hallás az nagyon káros lehet néha. Az emberek összegyűltek Managvában, jó sokan, hogy megünnepeljék a szandinisták győzelmét az amerikai által támogatott szomóz rezsim felett a szandinisták győzelme és a választott kormány tavaly szenvedett el egy amerikai indítatású pucsot. A CIA támogatja ott a káoszt. A CIA-nak pedig eléggé hosszú története van a térségben, hogy hogyan keveri ott a helyzetet. Az emberi jogi szervezeteket az Egyesült Államok pedig felhasználja, kihasználja. Nicaragua nagyon sokat szenvedett az elmúlt száz évben. Az amerikai beavatkozás eh, miatt rengetegen mentek el a mexikói határra. Nagyon sok embertől elrabolták a multik a földet, az amerikai banáncégek. Nincsen tisztesség eh, az Egyesült Államok részéről Nicaraguában. Borrell úr, itt az ideje, hogy Európa felálljon, és az asztalra csapjon, és megengedje a nikaraguai, venezuelai népnek, hogy saját maguk döntsenek a sorsuk. Mr. Castaldo, one minute. Castaldo úr, egy perc. Grazie, Presidente, colleghi, permet... Köszönöm szépen, elnök úr. A nikaraguai népre oda kell figyelnünk, mert drámai, politikai és humanitárius válság van. Több mint 300-an haltak meg, több mint 2000-en sebesültek meg a békés tüntetésen. Nem szabad elfeledkeznünk erről. A békés tüntetés miatt, amely egybe a szólásszabadságot, az életeket célozta meg, pedig ezek alapjai a demokráciának. Az emberi jogok súlyos megsértése Ortega eh, elnök részéről és családja rendszere részéről sérti a demokratikus berendezkedést ebben az országban. A felelősség kérdése merül fel. Garantálni kell az alapjogokat, de külön szankciókat is azonnal foganatosítani kell mert valamilyen utat kell találnunk ebből a drámai válságból. Ezt támogatom, köszönöm. That concludes Catch the Eye. Give... Ez a Catch the Eye vége, és akkor átadom az Európai Bizottság alelnökének, a kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek, Borrell úrnak a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek. Az biztos, hogy békés, demokratikus átmenetet kell Nikaraguának biztosítani. Ezt pedig demokratikus választások révén oldhatjuk meg. Ebben megállapodhatunk minnyáján. De nem hinném, hogy a CIA meg a banáncége kínozzák ott az embereket. Nem. Elnyomás van az emberi jogok sárba tiprása az Ortega rezsim révén. Nem a CIA tartóztatja le az embereket és tudjuk, hogy geriák harcoltak az ország szabadságért, de ez nem változtatja meg azt, hogy jelenleg egy elnyomó rezsim van Nikaraguában. nikaraguai népnek a legjobbakat kívánjuk. De a politika nem csak arról szól, hogy kívánságokat halmozunk, hogy mit tehetünk. Nagyon fontos, Például, hogy Nicaraguával nem kötjük meg az EU-Közép-Amerika megalapodást, kereskedelmi megalapodást. Ez pedig eh, nehézséget jelenthet a nikaragua lakosság számára. Nem csak Nicaraguát érinti ez, hanem a többi közép-amerikai országot is. Tehát szerintem nem jó ötlet ez. Tehát miért ne mondjuk fel az együttműködést? azért nem függesztjük fel, hogy ne szenvedjen a nikaraguai nép. És igazából ezekből a kereskedelmi eszközökből nem profitál a rezsim. Támogatjuk az emberi jogi aktivistákat és az NGO-kat. Az Európai Beruházási Bank miért nem függesztette fel ugyanezen okokból az együttműködést? kötelezettségei vannak, kötelmi vállalásai. ...2018-ban tüntetések voltak, és az ellenzék úgy döntött, hogy nem vesznek részt a választáson, és ezt Ortega elnök elutasította. A választási reformokat nem alkalmazták, és ha nem akarmazzák a reformot, akkor nem várhatunk sok változást. De mindenképpen az Európai Unió ajánlásait eh, figyelembe kell vetetnünk a rezsimmel, amikor vállalatási missziót küldünk. Murillo alelnök és Ortega elnök ellen szankciók vannak. Az Egyesült Államok és Kanada egyéni szankciókat vezetett be Murillo alelnök ellen, és az Ortega Murillo család tagjai ellen. És a tagállamoknak is el kell gondolkozniuk ezen. És nem zárom ki a szankciókat, de a szankciók lehet, hogy ösztönöznek változásokra, és éppen ezért nagyon óvatosan kell velük bánni. Tehát választási megfigyelő missziót küldünk Nikaraguába, és az elnyomás jelen helyzetében szerintem a szankcióknak nem lenne sok értelme. Általános szankcióknak. Politikai és diplomáciai nyomást kell gyakorolni az országra, hogy engedjék szabadon a politikai foglyokat. Tehát neveket is hallottunk, de nagyon sok más is van. És a delegációnk meglátogatta a politikai foglyok családját, Aramája asszony apját. És folytatjuk a politikai nyomást, mert úgy gondolom, hogy Nicaraguában rendszer szinten sértik meg az emberi jogokat. És ezt nem lehet kimagyarázni. Ez nem a múltiktól jön. Ez egy elnyomó rezsim politikája, amely semmivel sem tudja indokolni a jogok sárba tiprását. Tisztelt képviselő asszonyok és urak! És felhívom a figyelmüket, hogy az EU-s külügyminiszterek szintjén kell tárgyalni, és mindenképpen egyhangú döntést szeretnénk elérni. Kérem a támogatásukat, hogy szolidaritást mutassunk a nikaragói néppel, hiszen a helyzet Venezuelához hasonló. És most jó alkalmunk van kifejezni szolidaritásunkat. Köszönöm mr öt darab állásfoglalási indítvány került benyújtásra hogy benyújtsuk lezárjuk ezt a vitát a néppárt a renew az ecr és két másik holnap fogunk szavazni. Következő napirendi pontunk a bizottság alelnökének, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata, a közelmúltban zajló tüntetések elleni erőszakos fellépésről Irán vonatkozásában. A standard és az elektronikus regisztrációs rendszert és vizeny igénybe lehet venni a kékkártyás rendszerben, illetve a kecsdiár rendszerben való felszólalásra is kikártyás kérdést csak a beszédeket követően lehet majd feltenni, hogyha a frakciók nevében is felszólaltak a képviselők. Elsőként tehát a bizottság alelnöke, illetve az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének adok szót. Elnök úr, tisztelt képviselők, mindannyian tudatában vannak annak, hogy Irán extrém gazdasági válság közepette van, amikor is az alapvető élelmiszerek, a gyógyszerek sem hozzáférhetők, nagyon magas az infláció és a munkanélküliség, és mindez büntetésekhez vezetett. Jó magam és szolgálatom is nyomon követtük a tüntetéseket, tulajdonképpen november 15-től kezdődően, egy hónappal ezelőttől kezdődően és igyekszünk verifikált, valós információt szerezni a halálesetek, a bebörtönzések és a sérülések vonatkozásában. Láttuk azt is, ahogyan biztos vagyok benne, hogy önök is, hogy a fel, tüntetők közé lőnek tulajdonképpen mesterlövészek, és legalább 7000 embert tartóztattak le. Ez is aláhúzza a súlyosságát és a volumenét ennek a helyzetnek, mindannak, ami történik. Ami megtörtént, és még mindig zajlik. Nem maradtunk csendben, hallattuk a hangunkat ezen események láttán, hallatán, nyilvánosan és magánemberként is felszólaltunk. Jó magam, a, a külügyi és biztonságpolitikai főképviselőként a 28, még 28 tagembe, tagállam nevében december 9-én is felszólaltam a, fel, a tüntetések leverésével szemben. Ebben a nyilatkozatban egyértelművé tettük, hogy a megismételt felszólítások ellenére a biztonsági erők Iránban aránytalanul reagálnak a tüntetésekre és a tüntetőkre. Ez vezetett a magas számú sérüléshez és halálesethez. Szeretném azt is kiemelni, hogy akár Iránról van szó, vagy más országokról, nem elfogadható az erőszak alkalmazása a, fel, a tüntetőkkel szemben. Az iráni hatóságokat felszólítottuk, hogy vizsgálják ki átlátható módon az, hogy konkrétan hány esetben történt letartóztatás, sérülés, avagy haláleset. És ezeket a számokat várjuk. Elnök úr, tisztában vagyok annak, hogy az internetre is kikerült mindez, és arra is visszavezethető a sok tüntetés, hogy elvágták az irániakat az internettől, ahonnan a legtöbb információt szerezhetik. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy átfogó, egyensúlyra támaszkodó me- megközelítést alkalmazzunk Iránnal szemben, mikor is, amikor is az összes agára adó tényt és okot kivizsgáljuk. Gondolok itt elsősorban az emberi jogi helyzetre is az EU-iráni magas szintű politikai dialógus kontextusában is tesszük ezt. Emlékeztetnék itt egyébként a nukleáris megállapodásra is. És tudjuk, hogy az emberi jogsértések eseteit már korábban is nyomon követtük, rendszeresen, és az iráni hatóságokkal is többször tárgyalásokat folytattunk. Ez ügyben a nők ügyeit a nők jogait illetően, a halálbüntetés eltörlését illetően, illetve a kettős felhasználású nukleáris eszközöket illetően is. Több fórumon, így az ENSZ keretein belül is, és az emberi jogi tanácson belül is többször napirendre tűztük ezeket a kérdéseket. Teljesen tisztában vagyok azzal, hogy a helyzet mennyire komoly Iránban, és biztosíthatom önöket afelől, hogy folytatni fogjuk azt a felhívásunkat, annak követelését, hogy diplomáciai úton próbáljuk megoldani helyzetet, és még egyszer aláhozom, hogy nem csak a nukleáris kérdésekre korlátozódunk. Az iráni hatóságoknak be kell tartaniuk a nemzetközi kötelezettségvállalásaikat, itt ide sorolva a, nem, a, az emberi jogokat, illetve a polgári jogokat is, ahogyan azok rögzítésre kerültek a vonatkozó megállapodásban. Várom is azt, hogy önökkel közösen dolgozhassunk azért, hogy jobban érvényesülhessenek a, az alapvető emberi és polgári jogok. Kielemeztük ezeket a szörnyűséges adatokat, bízunk abban, hogy az Európai Unió ezeket vissza tudja szorítani. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Következő felszólalónk Pasescu képviselő lesz a néppárt nevében. Egy percre adom meg a szót. Egy és fél percre. Vă domnule președinte. Protejat de dorința Uniunii Europene de a... Köszönöm a szót az Európai Unió mindenáron atom megállapodást akart kötni, ezért Teherán a saját nép ellen fordult. Így korrupció és az Egyesült Államok által rákényszerített szankciók uralkodnak. Khomeini rendszere brutális megnyilvánulásá vált, amely most már az egész országra jellemző. Az irániak a 31 provinciából és 140 városból egyszerűen eltaposták őket. Az iráni ellenállási nemzeti tanács szerint az állampolgárok szabadságért való megmozdulását óriási kegyetlenséggel nyomta el. 4000 sebesültről beszélünk, 10.000 letartóztatottról. Most továbbra is keresik a tüntetésekben résztvevőket, és főleg a helyi vezetőket. Az Európai Uniónak fel kellene lépnie, nem csak tiltakoznia. El kell mondanom, hogy az Európai Unió Iránnal való kapcsolataiban az atomegyezmény miatt nem lép, nem tud lépni. Irán, és itt megszakítja az előadót, a hozzászólót az elnök. Kikapcsoltam a mikrofonját, köszönöm szépen. Letelt az ideje. Következő hozzászólónk Ruiz de Bessa úr két percben. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót. Alelnök úr, főképviselő úr, üdvözlöm itt a, ebben a házban, köszönöm, hogy időt szánt arra, hogy az emberjogi ö, problémákkal, az emberi jogokat sértő rendszerekkel foglalkozzunk. Meg kell mondanom, támogatjuk álláspontját, ez teljesen részletesen kifejtett volt, és elítéli, elutasítja azt, ami tavaly november óta Iránban történt. Csak egy-két dologgal egészíteném ki azt, amit a fő képviselő úr elmondott. Először is emlékeztetnék arra, hogy ezek a tüntetések kétségtelenül a legnagyobb méretűek voltak, amelyeket a jelenlegi rendszer 40 éves időszaka alatt tapasztaltunk Iránban. Sajnos nem lehettek békések, és az Amnesty is beszámolt arról, hogy legalább 300-an haltak meg, és 7-8 ezer embert sebesítettek meg, nagyon sok tüntetőt önkényesen letartóztattak, és elképzelhető, hogy halálbüntetéssel kell, hogy szembenézzenek. tehát meg alapjogaiktól megfontották őket, tehát még a családtagjaikkal sem tudnak kapcsolatot tartani, és nincs jogi képviselőjük. Azt gondolom, a holnapi állásfoglalás nagyon, nagyon is szükséges lépés. Köszönöm az eddigi munkáját. Az Európai Parlament szavazata remélhetőleg azt jelenti, hogy az Európai Unió hangját meghallják majd. És az iráni kormány reakciója, mivel rendkívül erőszakos volt, várhatóan további helyzeti romlást eredményez. Biztosak vagyunk benne, hogy a feladatot ellátja az Európai Unió külpolitikája. Köszönöm szépen, Porit asszony. Köszönöm szépen. A szeptemberi utolsó állásfoglalásunkat követően a bebörtönzést, illetve Nazani Szekrétáket, aki negyedik karácsonyát tölti Teheránban, a börtönben pedig otthon kellene, hogy legyen a családjával. Az irán kormány megint sárga taposta az alapjogait az embereknek. A leg, az elmúlt hónapban az a legnagyobb tüntetése került sor, hiszen rettentően felszöktek a benzinárak. Brutálisan eltaposták az iráni hatóságok, több száz ember megsérült, 304 ember meghalt, és az Amnesty International szerint köztük kiskorúak is voltak. Nincs gyűlésszabadság, szólásszabadság, nincsenek politikai jogok, pedig Irán aláírt ilyen jellegű nemzetközi megállapodásokat. Joguk van és okuk az embereknek tiltakozni. A kormányok feladata, hogy védjék az embereket. Amit tesznek, messze nem ezt bizonyítják. Ezen kívül, ami a kommunikációt illeti, az iráni kormány akadályozza ezt is E, és egyre elnyomóbb a környezet Iránban, ez az emberjogi harcosokra, jogászokra és másokra is vonatkozik, akik elmondják, hogy mi történik az országban. Az EU-nak most kell cselekednie. A holnap megvitatandó állásfoglalás azt követeli, hogy a tiltakozókat szabadon engedjék, és arra kéri önt, hogy továbbra is álljon ki az emberi jogok mellett Iránban, és hogy ott kiderítsék, hogy mi történt, hiszen az emberi jogok nem várhatnak. Köszönöm szépen. Köszönöm a zöldek nevében. Úrtaszon úr következik másfél percben, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Több mint 300 embert meggyilkoltak, több ezeret eh, meg, ö, bebörtönöztek a brutális fellépés során. Az iráni kormány semmiféle információt nem ö, biztosított, és továbbra is súlyosan megsírti az alapjogokat a tiltakozókkal szemben. Akiket elfogtak, kínozták is őket. Közöttük újságírók is voltak, és emberjogi harcosok is, akiket egyszerűen azért öltek meg, mert saját jogaikért álltak ki. Független ENSZ által vezetett nyomozásra van szükség, hogy a tényeket feltárják és kiderítsék, kik a felelősök. Az Európai Uniónak és tagállamainak az emberi jogokkal kapcsolatos állításokat fel kell derültenie. Egyre rosszabb a gazdasági helyzet az amerikai szankciók miatt Iránban, és ezért is tüntettek a közelmúltban. Ezért szeretném üdvözölni a főképviselő erőfeszítéseit, hogy a közös, átfogó akciótervet a továbbiakban is folytassuk, mert ez a legfontosabb eszköz, hogy megfelelő dialógust folytathassunk az emberi jogokra az országban. Tehát Európának folytatnia kell az utat ezen, ebbe az irányba, és azt hiszem, hogy az erőfészítéseire rendkívül nagy szükség is lesz. Köszönöm szépen. On behalf of ID... A ID nevében kettő percre Rivier képviselő kapszót. Köszönöm szépen. Igazából az utcákon tüntetnek az elnyomó rezsim ellen. És terjed az ellenállás. Irán, Oroszország, Kína és az Egyesült Államok harapó fogójában van. Ne felejtsük el, hogy ott van Szaudarábia is, és elítéljük elítéljük az iszlamista rezsim elnyomó intézkedéseit, ez nyilvánvaló, és az iráni emberek megérdemlik a szabadságot. A nyugati diplomácia pedig szemet huny Katar, Szaudarábia felett, akik támogatják a terrorizmust. Itt Európa megpróbál egy morális trónusról szólni. És természetesen tudjuk, hogy az Európai Unió nem játszhat itt szerepet, hiszen az Európai Unió elvesztette a közel-keleten az összes hitelességét. Nézzük csak meg, hogy mi volt Irakban, Szíriában. A diplomácia szereplői csak a saját önös érdeküket képviselik, a nép meg a saját sorsát választja meg. Köszönöm. Az ECR nevében Fotiga asszony másfél percre. Köszönöm. Még a legóvatos becslések szerint is az utóbbi iráni hatósági túlkapások miatt óriási, sokkoló mennyiségű halottat találunk. Több ezret tartóztattak le. Több ezreket megsebesítették. És a helyzettel szemben pedig fel kell emelnünk hangunkat. És nagyon hálás vagyok az Európai Parlamentnek, hogy a politikai megosztottság ellenére képesek vagyunk egy közös állásfoglalásra létrehozni, amely elítéli ezt az elnyomó rezsimet, amely gyilkol. Megkérjük az ENSZ-t, hogy függetlenül vizsgálja ki az esetet. És követeljük meg a rezsimtől, hogy publikálja az áldozatok számát. Mert szeretnénk kifejezni szolidaritásunkat az áldozatok családja felé. Ne legyenek büntethetetlenek azok, akik felelősek az elnyomásért és felelősek az erőszakért a társadalom, az iráni társadalom ellen. Köszönöm. A GUE NGL nevében Ernst képviselő másfél percre. Először is az emberi jogok univerzálisak. Teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között legyenek, nem képezhetik alkutárgyát az emberi jogok megsértése, az emberek legyilkolása nem relativizálható. Ezt nem lehet elmagyarázni. Éppen ezért nem is megy máshogy, mint hogy támogatjuk az irániak követeléseit. És a 2019-es Szaharov díj átadása napján felszólítom az iráni kormányt, hogy Nasri Szatodét engedje szabadon. nem komoly az, hogy az Egyesült Államok szankciói senki másnak nem ártanak, mint az iráni népnek. Ezeket a szankciókat le kell állítani, és ezt így ki kell jelenteni. Iránban a szociális helyzet rosszabbodása nem csak Made in Irán, hanem Made in USA. USA. És én is az Egyesült Államokat is kritizálnom kell, hiszen egyoldalú érdekpolitikát folytat a közel és a közép-keleten. Az elnyomás, hogy az elnyomás, hogy a szankciók rendszerváltáshoz vezetnek, az nem mindig így van. Akik az amerikai szankciókból profitálnak, azok az iráni kemény vonalasok, de őket támogatják ezzel a szankciókkal. És vegyük észre, hogy nem szabad naívnak, kisítőnek lennünk, a dolgokat nevén kell neveznünk. Azért vagyunk itt. Köszönöm a függetlenek nevében Peten képviselő másfél percre. Ha belegondolunk az emberi jogok megsértésébe és a gyilkosságokba irányba, a politikai foglyokba, akkor tudnunk kell, hogy ezek mind borzalmasak. De a legborzalmasabb dolog Iránban az, hogy atomfegyverre törekszenek uránt dúsítanak, és ezzel destabilizálják az egész helyzetet a középkeleten. Tehát azonnal B-tervet kell létrehoznunk. Az Európai Unió megtalálta annak a módját, hogy kijátsza az Egyesült Államok által kiszabott szankciókat. De nem tudom, hogy ez meddig és hogyan folytatható az iráni olaj Oroszországon keresztül történő beszerzése sem feltétlenül működik. Tehát káosz az, ami itt most van. Jogos, hogy a tagállamok koalíciója és más globális játékosok szerepvállalása a probléma megoldásának része. De az Európai Unió igazából csak a falra hányja a borsót. Nagyon fontos az, hogy jelezzük, hogy uh, itt Európa potenciális szövetségesei mellett vagyunk. Támogatnunk kell az irániak emberi jogához való jogát, de csak az amerikaiaknak van annyi befolyása a térségben, hogy helyreállítsák az emberi jogokat. Az Európai Uniónak Washingtonban kell a hitelességét helyreállítani, és nem Iránban, hiszen csak az Egyesült Államok segíthetnek that concludes the list of speakers for political groups. From now on, the blue... Pedig a frakciók végére értünk. Nem lesz több felszólaló a frakciók részéről. Mandl képviselőnek adok szót elsőként a KCTI rendszerben. Jó esét kívánok mindenkinek, Borel úr! 79-ben születtem, és amilyen idős vagyok, azóta áll fönn ez az iráni rezsim. Ez a társadalom ezt megelőzően sokszínűség felé vette az útját, nem pedig fekete-fehérben tündökölt, most eh, tulajdonképpen a sötétség felé halad, nem úgy, mint eh, több mint 40 évvel ezelőtt a színes világ felé. Az, hogy a tüntetéseket erőszakosan leverik, hát akkor kérem szépen ne ringassuk magunkat illúziókban. Itt nem csak arról van szó, hogy kicsit felszakadt sebekről beszélünk, vagy vérző orrokról, több mint ezer halottról tudunk beszámolni. És a saját, az ország saját katonassága követte el ezeket a, az eseteket. Mindez a 21. században történik. A kérdés tehát az, hogy mit kell tennünk. Újra és újra világossá kell tennünk, és az atom megállapodás nem azért köttetett meg, mert annyira bízunk ebben a társunkban, hanem pont azért, mert a partnerben nem bízunk. Nagyon fontos, hogy meg tudjuk akadályozni azt, hogy valaki alkalmazza a nukleáris energiát, mert Irán a teljes világ vonatkozásában kockázatot jelent ezért szeretnék fordulni az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a diplomáciai szankciókat alkalmazzák, mert tartozunk ezzel az iráni polgároknak. Ha a méltóságukról, illetve az emberi jogaikról szólunk, mindenképpen így van ez. Elnök, köszönjük. Szántos képviselő asszony kap szót egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy hónapon belül a parlament újra a napirendjére tűzte a súlyos iráni helyzetet. A múlt héten még tovább romlott a helyzet, hiszen az irányi rezsim még tovább ment, és a békés tüntetőket még nagyobb erőszakkal verte le. Politikai szociális válság van, számos embert bebörtönöztek, gyermekeket is. Önkényesen történnek ezek a bebörtönzések, zaklatják, megkínozzák a fogvatartottakat. A médiákhoz nem lehet hozzáférni, és ezek olyan tények, amelyek nemrég kerültek napvilágra, és amelyek mellett nem mehetünk el. Az emberi jogok betartása alapvető követelménye a dialógus fenntartásában, amelyeket más országokkal szemben is szem előtt tartunk. Éppen ezért a magas rangú dialógusban Iránnal szemben is be kell, hogy tartassuk ezeket. Minden eszközt meg kell ragadnunk ahhoz, hogy az irányi hatóságokat kötelezzük a saját kötelezettségeik betartására, és a nemzetközi kötelezettségeiket is vállalják. Krosul képviselő Köszönöm szépen. Az erőszakos leverése ezeknek a tüntetéseknek, és az, hogy még mindig bizonytalan a sorsa az elégedetlen tüntetőknek, is azt mutatja, hogy milyen irányba fejlődik a rezsim Iránban. Nem biztos, hogy ugyanazt a véleményt kép, képviseljük, hogy az amerikai ja, kiszállása az atom egyezményből visszavezethető-e mindenre, vagy sem, de az biztos, hogy elégedetlen a népesség, elnyomás alatt élnek, és nem lehet egyszerűen a tüntetést ilyen erőszakos módon visszaszorítani, leverni. A saját érdekeitől függetlenül az Európai Uniónak nagyon világosan kell fogalmaznia, amikor is az alapvető értékeit továbbra is be kell, hogy tartassa a nemzetközi jogot, az emberi jogoknak legalább egy minimális standardjét. Sőt, az iráni kormánynak is a saját polgáraival szemben is, el, is így kell eljárnia. Ezt kell elvárnunk tőle. nem a hegemóniákon keresztül vezet az út a demokráciához. Az alapvető szociális és politikai változásokat akkor tudjuk meglépni, hogyha a nemzetközi közösség szabályait is érvényesülnek. Köszönöm. Kedves kollégák, az olajárak megkétszereződése vezetett a tüntetésekhez, ezt értjük. Franciaországban a 80 km per órás sebességet vezették be, és a radarok, és mindenki más ezt ellenőrzi. Olyan államról van Iránban szó, ahol azt szerettük volna, hogy fejlődjön, hogy vége legyen az a határlábüntetésnek, stb. stb. Mindazon által. Mi a, mit, mi a szava alapja ma Iránban? Nagyon furcsa volt a megállapodások során az a szerep, amit fel kellett vállalni a hazámnak például, és így nyomást kellene gyakorolni Iránra a nemzeti közösségnek, illetve szankcióknak kellene követni ennek. Ez nem hatásos, mert rendkívül nacionalista az iráni társadalom. Nem viselik el azt, hogy beleavatkoznak a belső dolgaikba. Úgyhogy valami új kezdeményezésre volna szükség. Köszönöm. Mr. Vémes, one minute. Thank you. Vémes képviselő. Köszönöm szépen, elnök urak Hagy mondjam el két tínédzser történetét. 14 éves volt egyikőjük, amikor fejbe lőtték az iráni rezsim katonái. Három napig kellett keresni a családjának, mielőtt kiadták nekik. Azok, akik a haláláért felelnek, azoknak a gyermekei, luxusban élnek. Instagramon posztolnak, és a legpresztis, legnagyobb presztisre rendelkező egyetemekre járnak. Most van szükség a lépésre, célzott szankciókra, az emberi jogsértőkre. Nagyon sokan tudják, hogy akik próbálnak bejutni, azok nem jutnak el Európába a tüntetők is tudják azt, hogy Európa mellettük áll. Ezt kell tudatnunk velük. Köszönöm. Ben Hummel, one minute and a half. Ben Hummel, ben Hummel képviselő, másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném elítélni a tüntetések erőszakos elnyomását, hiszen egyértelműen elnyomásról van szó, a rezsim el akarja rejteni az adatokat, hogy a saját népével szemben erőszakot alkalmaz. De több ezer halálesetről van szó, 7000 letartóztatásról. A rezsim pedig mindent megpróbált eltitkolni. És megpróbált a harmadik államokra kenni a dolgokat, megpróbálta a médiára kenni, az internetre kenni, és ma az Európai Parlamentben az iráni népnek üzenjük, hogy nincsenek egyedül. És mi is kiállunk a jogaikért. A homoszexuálisokat üldözik, a nőkre fejkendőt kényszerítenek. Az irániaknak nagyon fontos, hogy tudják, hogy nem, hogy nincsenek egyedül. A különféle emberi jogi szervezetek állandóan jelzik, hogy mi a helyzet, de nekünk minden esetre konkrétan jelezni kell. És az elítélésen túl többet kell tennünk. Kuteland eh, asszony másfél percre. Elnök úr, az ENSZ kijelentette, hogy legalább 7000 ember tartóztattak le Iránban, amikor múlt hónapban eh, véresen leverték a tüntetéseket. Önkényesen tartóztatták le az embereket. Egyszerűen hátborzongató hallani hogy mi történt. Az internetet lekapcsolták, és éppen ezért nagyon nehéz a külsősöknek eh, pontosan tudni, hogy hányan haltak meg a rezsim elnyomó intézkedései során. A gazdasági és társadalmi igazságtalanságok révén nagyon sok ember szenved. Szociáldemokrataként elítéljük az iráni rezsimet, és követeljük, hogy azonnal állítsák le az emberellenes elnyomó intézkedéseket. Reméljük, hogy az állásfoglalásunk az irániakkal pedig folytatni kell a párbeszédet bilaterális és multilaterális csere során. Rodriguez Ramos asszony egy percre. Köszönöm szépen. Az Amnesty International 300 négy halottról beszél, az iráni ellenzék több mint ezer szeméről beszél, akiket meggyilkoltak, négyezer sebesültről, 12 ezer letartóztatottról lezárták az internetet, és a blokád ellenére elérnek minket videófelvételek, amelyek leírhatatlan brutalitásról tanúskodnak. Helikopterekről lőnek, háztetőkről gyilkolják a tüntetőket, és a családtagok el sem temethetik a gyermekeiket. Már két hete annak, hogy hullák úsznak a vízben. Az Európai Parlament egyértelműen elítéli ezt a brutális, hallatlan kegyetlenséget. És az ENSZ-hez is fordulunk, hogy segítsen minket abban, hogy a felelőseket tényleg felelősségre vonassuk. Nem folytathatjuk úgy, mint tovább. Nem felejthetjük el azt, hogy a bűnösöknek bűnhődniük kell. Poszpisű képviselő. pane předsedající, pane vysoký představiteli. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Főképviselő úr. Az előző ciklusban Mogherini asszony kértem arra, hogy szigorúban közelítse meg az iráni erőszakos rendszert. Egyértelmű mindannyiunk számunkra, hogy nem lehet olyan partnerünk, amely nem demokratikus rendszereken alapul. Egy olyan rendszer, amely rálő a tüntetésekre, több száz, tüntetőkre több száz embert gyűlöl meg, radikálisabb megközelítést kíván az iráni rendszernek egyeteműen ki kell nyomozni ezeket a bűncselekményeket. Atom megállapodásról beszélünk, ez csak papíron létezik, vagy egyáltalán még érvényes. Nem lehet korrekt, jó kapcsolatunk Iránnal, ameddig saját népükre lőnek, akik csak egyszerűen a korrupció és a magas árak ellen tüntetnek. Köszönöm. Getta úr. Amikor több tíz, tíz tízek és tízek kerültek legyilkolásra, már az is szörnyű volt, de most már százakról beszélünk. Ettől a rendszertől félünk, mert belülről is megkérdőjelezik. Az ebola most már lemenőben van, nem fölfele. De mit lehet tenni azon túl, hogy erkölcsileg elítéljük? Főképviselő úr, kedves Borrell úr, javasolni kell valamit. Az Európai Unió diplomációjának most már az iráni, szunita befolyásos zónákról beszélve inkább más javaslatokat kell, hogy tegyen. Eljött az idő, mert nagyon sok időbe telik majd, amíg a diplomácia újra jogos helyét elfoglalja, de nekünk lépnünk kell, anélkül, hogy egy percet is vesztegetnénk. Köszönöm szépen, a hozzászólók listájának végére értünk, a spontán felszállók következnek, Szver úr egy percben. Köszönöm elnök úr a szót. Hétfőn este már felszólaltam, és emlegettem azokat a számokat, amelyek az iráni brutális rendszer áldozatairól szóltak. Ma este azonban szeretném hangsúlyozni azokat a kérdéseket, amelyeket el kell fogadni először is. Az Európai Unióban támogatunk el az ellenzéki mozgalmat, amely a szabadságért és a demokráciáért harcol Iránban újra kell definiálnunk a Iránnal való kapcsolatunkat is. És nem szabad félrenéznünk az amerikai Egyesült Államokhoz hasonlóan nekünk is új szankciókat kell bevezetnünk. Ezen kívül további intézkedésekre is szükség van az iráni rendszerrel szemben, mert nem csak saját állampolgáraival szemben lép fel brutálisan, hanem az egész régióban ö, fenyegetést jelent az instabilitást jelenti, új fegyvereket fejleszt, hogy csak néhányat említsek. Tehát érdemes lenne tényfeltáró missziót szervezni Iránba. Köszönöm szépen. Egner asszony következik egy percben, parancsoljon. Not in the chamber. Nincs itt a teremben? Uh, Mrs. Ward. Ward asszony. Amnesty International has az Amnesty International most számolt be arról, hogy több mint 300 ember gyilkoltak meg, több ezret le, tartóztattak a békés tüntetések elnyomása során Iránban több mint 7000 ö, ö, emberjogi harcost, újságírót ö, börtönöztek be, és mindannyiukat valószínűleg ö, meg is kínozzák. Egyszerűen nem állhatunk tehetetlenül ezzel szemben. Egyértelmű, hogy az iráni hatóságok minden politikai ellenzéket le akarnak verni. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy Nazinán Zagarei Raklifet is bebörtönözték koholt vádak alapján, illetve Aras Amiri, Egyesült Királyság beli, aki óriási szolgálatot tett az iráni kultúra támogatásával. Azonban most teljesen cinikus játék, szer, játékok szere, végül pedig állandóan zaklatják az újságírókat és családjaikat Iránban, beleértve azokat is, akik a BBC-nek dolgoznak. Hogyha értékeljük a médiák szabadságát, mindenütt meg kell azt védenünk. Köszönöm. Mrs. Daly, one minute. Déli asszony, a következő egy perc. Szolidaritásomról szeretném először is biztosítani az elnyomatás áldozatait bárhol a világon, Nemrégiben hallhattunk arról, hogy Iránban erőszakosan verték le a tüntetéseket, ezt természetesen el kell ítélnünk. Az emberi jogok egyetemesek, egyetemesek, de sajnos ez a parlament nem ítéli el egyformán az összes emberi jogi jogsértést. Néha eltúlozzák ezeket a jogsértéseket, néha nem. És ezen túlmenően mindig más országokról beszélünk, nem a sajátjainkról, olyan országokról, amelyek szembe mennek az USA-val és Európával, és amelyek antikapitalista megközelítést alkalmaznak. Ez a parlament nem alkalmaz egységes mércét, imperialista emberjogi mércét alkalmazunk, mindig Kínát, Oroszországot ítéljük el, sohasem USA-t, sohasem Európát, miért nem emeljük fel a szavunkat a palesztinok brutális elnyomatása ellen, az izraeli háborús bűnösök által. Saját hitelességünket gyengítjük ezzel a gyakorlattal, ezt szem előtt kellene tartani. Casteldor úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő úr, kedves kollégák! A biztonsági e, erők e, erőszakos fellépésem legalább 340 ember halálát okozta, 13 nő, 12 gyermek halt meg. Akkor, amikor a emberi jogokat védik az emberek, akkor fel kell szólalnunk, nem lehet megengedni, hogy ilyen brutálisan e, elnyomják a tüntetőket, diákok, újságírók és mások haltak meg és kerültek börtönbe. Nem lehet büntetlenségbe hagyni az elkövetőket. Semmilyen módon nem lehet ezeket a cselekedeteket jogosnak tekintetni. A benzin ár emelés miatt törtek ki a tüntetések, és ez pedig az USA büntető intézkedéseire vezethető vissza a civil lakosság fizeti meg ezeknek um, a, ennek a büntetőszkédeseknek az árát. Vészcsengő, vészharangcsöng, mindig a leggyengébbeket érintik ezek az intézkedések, és a hatalom pedig visszaél a hatalmával, ezt meg kell akadályozni. Mr. Tomak. Tomak úr, egy percben. Vă mulțumesc, domnule Köszönöm szépen, elnök úr. A főképviselőhöz fordulok. Én az Emberi Jogi Szakbizottságban ülök. Gyerekek, fiatalok, diákok haltak meg, főképviselő úr, olyan emberek, iráni állampolgárok, akik nem láttak más lehetőséget, mint hogy az utcára vonuljanak és tüntessenek. Ők haltak meg. A nem lehet most már óvatoskodni. Határozottan nyomatékkal kell fellépnünk, és el kell utalnunk, el kell utasítanunk azt, ami Iránban történik. Az atom megállapodásra tekintve nem lehet tolerálni, ami ott történik. Irán az egész régió számára instabilitási zónának tekinthető Jemen, Libanon, az egész közel-keleten keverik az ügyeket, és határozottan kell tehát fellépni. Ezt várjuk a bizottságtól. Mr. López Aguilar. López Aguilar úr, egy percben. Köszönöm, elnök úr, főképviselő úr. Igen, Irán folyamatosan szerepel a vitáinkban itt az emberi, Európai Parlamentben az emberi jogi helyzet miatt. A helyzet valóban hajmeresztő. Önkényes fogvatartás, kínzás fordul elő büntetlenül, akár kivégzésekre is sort kerül, elnyomás van, tiltott a gyülekezési jog, nem szabad csoportosulni, és vérbe folytják a megmozdulásokat. Eddig a nukleáris megállapodásról szóltak a vitáink, azonban az iráni hatóságokkal és az ellenzékkel tartott eszmecseréjékben, amikor elérkezik a pillanat, akkor lehetséges, hogy érdemes lenne változtatni, hát ha, mert így a minőségileg megváltozott helyzetet látjuk Iránban. Az alapszabadságok, a vallásgyakorlás szabadsága minden sérül. Valasz úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Még a szankciók hozzájárultak a helyzet öm, romlásához. Halálos ö, csapásokat mért az állam a tüntetőkre, éles fegyverrel lőttek rájuk, és ez elfogadhatatlan. Csillében és Dél-Amerikában máshol is emberek halnak meg, és több ezer ember kerül börtönbe. El kell ismernünk, hogy ezt a brutális reakciót az USA üdvözli, akik az emberi jogok nyelvét fegyverként használják Irán ellen. Brian Hook a felelős ezért, aki azt gondolja, hogy számunkra fontos az emberi jogok kérdése az USA, Kína, Oroszország, Észak-Korea és Irán kapcsolatában, mert ez az egyik módja annak, hogy ellennyomást gyakoroljunk és stratégiai lépéseket foganatosítsunk. Az USA adminisztrációja a legnagyobb nyomás politikáját működőképesnek látja, de ezzel az irániak a saját rendszerük ellen fordultak. Ez külső beavatkozásnak nevezik azonban. Borrell úr, ön azt gondolja-e, hogy Európának még mindig mindig támogatni kéne. és a önökön keresztül 500 millió európai polgárt, és akkor a vita folytatódjon. Megadom a szót borrell úrnak. Nagyon informatív volt ez a véleménycsere, és köszönöm szépen azt a lehetőséget, hogy többet tanulhattam meg az önök álláspontjáról, hogy hogyan látják ezt a nagyon nehéz kérdést, jelesül az Iránnal való kapcsolatunkat. Biztosíthatom önöket, hogy nem fogunk szemet hunyni sok ezer eh, érintett eh, sorsa felett, akiket bezártak, vagy akik meg